alakítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Öttinger úr. Akkor a vitát lezárjuk az ITRE által benyújtott szóbeli kérdésről, és eh, szerda 12 órakor kerül sor a szavazásra. És akkor most közös vita következik az üvegház hatású gáz kibocsátás téma körében. Az első jelentés Arsenis kolléga jelentése az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból eredő kibocsátása és abszorciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek témájában illetve a másik jelentés, Ekhut úr jelentése az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk bejelentésére szolgáló rendszer. Először a két jelentéstevő kap szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos asszony, kedves kollégák, két konkrét jelentésről beszélünk, de maga a téma az éghajlatváltozás. Minden évben tárgyalásokat folytatunk, és minden évben előrelépünk. Mindazonáltal, minden évben, ahogy telik múlik az idő, továbbra sem vagyunk elégedettek ezzel az előrelépéssel, hiszen nem elegendő az, ami történik annak érdekében, hogy világszerte megállapodásra jussunk 2015-ig hol hibázunk, hol kell változtatnunk az eddigieken. A két jelentésben egyértelmű álláspontot alakítunk ki itt a parlamentben, hiszen úgy érezzük, hogy komolyabban kell, határozottabban foglalkoznunk ezzel a témával. És ez az összes európai jogszabályra igaz kell, hogy legyen amikor visszatérünk ezekről a nemzetközi tárgyalásokról, akkor egyszerűen nem szabad megelégednünk azzal, hogy európai jogszabályok születnek ebből. Tovább kell mennünk, tovább kell mennünk a jogszabályokkal is. És tulajdonképpen ezt próbáljuk elérni a UNFCCC-n belül. Dörben után úgy döntöttünk, hogy az itteni határozatokat kiegészítésképpen gyakorlatilag a földhasználat és a föld újrahasznosítás vonatkozásában is kiegészítjük. Itt azonban csak minimális szabályokat jelentettek az elszámolási szabályok, a földfelhasználás, az erdőtelepítés, az újraerdősítés, az erdőgazdálkodás és egyéb területeken. Mi úgy döntöttünk, hogy ennél többet teszünk, hogy szabályokat hozunk olyan tevékenységek vonatkozásában is, amelyek a mezőgazdasági célú területeken történnek. És az Európai Unióban tehát úgy kell eljárnunk, hogy nemzetközi szinten A mocsaras területek kibocsátásának elszámolása is nemzetközi téren kötelezővé váljon. Ha sikerül ezt elérnünk, és ezt komolyan vesszük, és felelősségteljesebben lépünk fel környezetvédelmi politikákon terén, akkor sikerül elérnünk céljainkat 2015-ig. De természetesen ehhez nem kevés munkára van szükség. A kollégák, az árnyék jelentés készítőkön túl, akik támogatták ezt az elképzelést, nevezetesen, hogy kötelező legyen az elszámoltatás évente, ezen felhasználat terén Ilya Prevezának is szeretnék köszönetet mondani, asszisztensemnek, Ilika Zommernek, aki a szocialista frakció titkárságának dolgozik, és akik olyan sokat segítettek. Izabel Finni, a Környezetvédelmi Szakbizottság titkárságánál, a ciprusi elnökség és az Európai Bizottság is olyan sokat tett annak érdekében, hogy ez az első olvasatban gyorsan ö, ö, megoldás ö, találjon. És itt vagyunk 2013-ban, amikor már is az elszámoltatással kell foglalkoznunk. 2015-re meg kell, hogy találjuk a közös nevezőt, és meg is fogjuk. Köszönöm. Én... Köszönöm szépen, és ugyancsak négy percben Akut kolléga kap szót. Uh, lát... Köszönöm szépen, elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy az árnyék jelentéstevőknek, az Európai Bizottságnak, illetve a ciprusi elnökségnek köszönetet mondok azért, hogy első olvasatban eh, meghozták ezt az eh, megállapodást, ez nem volt egyszerű. Az a jelentést, amelynek én voltam a jelentés az nagyon fontos az Európai Unió minden tagállama szempontjából, a jelentés készítésük szempontjából mennyit bocsát ki, annak érdekében, hogy mindenkinek ugyanazon átlátható szabályokat kelljen alkalmaznia a üvegházi gázok kibocsátása kapcsán. De az is nagyon fontos, hogy eh, hosszabb távon a tagállamok is megtervezzék azt, hogy milyen lesz majd a hosszatávú átállásuk a gazdaságok területén egy olyan gazdaság irányába, ahol 85-90%-a kevesebb üvegházi gáz fognak kibocsátani. Már most meg kell kezdeni a változásokat, hogy 2050-ben ideig elérjünk, és ennek a jelentésnek ez a lényeg, hogy hogyan fogják a tagállamok megtenni ezeket a lépéseket. A hajó zás területe nagyon fontos mindezek kapcsán. A bizottság azt ígérte, hogy hamarosan javaslattal fog előállni annak érdekében, hogy a nemzeti tengeri szállítás hogyan fogja bevonni majd ebbe a javaslatba. A legfontosabb pont, vagy az a pont, amelyre leginkább figyelnek, ez a pénzügyi szempontból történő jelentéstétel, és két tagállamra szeretnék rámutatni, akik nagyon nehézkesek voltak a tárgyalások során, ha bár kifele mindig azt mutatják, hogy ők mennyire zöldek. Az Egyesült Királyság és Németország volt ez a két ország, és egyértelmű volt ez a pont a tanácsban, hogy a jelentéstétel tekintetében, hogy mennyi pénzt adunk a klíma célokra, még ezt a jelentéstételi előírás is nagy probléma volt az Egyesült Királyság és Németország számára. Mindig azt hangoztatja ez a két ország, hogy mennyire fontos számukra a zöld fejlődés, viszont más esetekben, például ebben az esetben pontosan Németország és az Egyesült Királyság akadályozták a dolgot, hiszen a, nem szerették volna, hogy az EU bármit tett volna a finanszírozás kapcsán. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a jelentés nem az EU tagállamok illetékesség köréről van szó, csak arról van szó, hogy azt kell, arról kell jelenteniük a tagállamoknak, hogy mennyi pénzt adnak a, a fejlődő országoknak évente. Aki volt már világ klímakonferencián, azt tudja, hogy mennyire fontos ez a fejlődő országok számára, mit tesz az Európai Unió a klímacélokért, ez óriási küzdelem mindig. És hogyha az Az EU esetében, tehát minden országnak egyetemű kell tenni, hogy mennyi pénzt ad a felelő országoknak. Dohában például egy-két ország adott pénzt, igazából közösen nem tudtuk ezt összeszámolni, mert mindenhol másfajta módszert alkalmaznak, és az EU nem tudta megmutatni azt egyértelműen, hogy mennyi pénzt ad a felelő országoknak. Ez mindig is probléma a nemzetközi tárgyalások során, és ezzel a jelentéssel ezt meg lehetne szüntetni, de az Egyesült Királyságot, illetve Németországot nagyon hosszan kellett győzködni. Tudjuk, hogy a két ország számára nagyon fontos a zöldítés, de azon kell lenni, hogy az EU nemzetközi szempontból is nagy lépést tudjon tenni, és itt csak arról van szó, hogy a jelentés készítés kapcsán, a jelentéstétel kapcsán tegyen változás. Szeretnénk egy lépést eh, előre tenni, de szeretnék igazi lépést tenni az igazi zöld gazdaság irányába. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen, Ekhut. Hedegaard biztos asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék őszintén gratulálni a két jelentéstevőnek, Asinis és Ekhut uraknak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is, hogy ilyen szorgos munkával tető alatt hozták ezt a két jelentést. Kiváló volt az együttműködés a három intézmény között, ideértve a ciprusi soros elnökség munkáját is. A jogalkotási eljárást első olvasatban mindkét anyaga kapcsolatban le tudtuk zárni. Összességében egy olyan eredmény született, ami mindenféleképpen erőlelépést jelent a nemzetközi kötelezettségeinknek való megfelelés tekintetében és a szakpolitikai célkitűzésünk elérésében. A bizottság fő céljainak is megfelel, figyelembe véve a nemzetközi tárgyalásokat Durbanben, illetve az ENSZ FCCC keretében vállalt kötelezettségek tekintetében. Harmonizált elszámolást biztosít majd a az ágazatban az országok, a tagállamok nemzeti számláinak harmonizálása be tud zárni minden kiskaput és hiányosságot. Az eredmény kiegyensúlyozott, ugyanis ez a földbirtokosok aggájaira is választ ad, illetve figyelembe veszi az összes érdekelt fél igényeit, érdekeit. A bizottság javaslata alapján kompromisszum született. A mezőgazdászok esetében egy teljes körű mandátumot biztosít az elszámolás terén, és fokozatosan, fokozatos megközelítést alkalmaz 2020-ig az ilyen egységes elszámolás tekintetében. Ez az első lépés, és további erőfeszítésekre lesz még szükség az adatgyűjtés területén, a földhasználat területén. Az UNFCCC fokozott fellépést ír elő, illetve további lépéseket a, ezen a területen a szabályozásban. Fentartható biogazdaságot kell biztosítani, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén, elsősorban ami a mezőgazdasági talajhasználatot illeti. Ez a kérdés szorosan összefügg a biomassa felhasználással is. Ami pedig a következő lépéseket illeti. A határozat szigorú megvalósítására van szükség, és a szolgálatom természetesen szoros kapcsolatban fog állni a tagállamokkal, és megvitatjuk, hogy mikor és mire van szükség. Ezen kívül még megemlíteném, hogy a LULUCEF határozat első cikke rámutat arra, hogy ez a, csak az első lépés. A következő lépés az, hogy a kibocsátást hogyan és mikor lehet bevenni a káros kibocsátás csökkentési stratégiába a LULUCEF területen is. Nagyon fontos, hogy a vitát tovább folytassuk arról, hogy ez az ágazat milyen szerepet játszik az EU jövőbeni éghajlati politikájában. Itt az elsődleges célunk a monitorozás, a figyelemmel kísérés és a bejelentés rendszerét tovább fejlesszük, valamint egy szilárd alapot teremtsünk ahhoz, hogy az EU és a tagállamok megfelelhessenek a protokoll második időszakából fakadó nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, ami az üvegház hatású gáz kibocsátás csökkentésére vonatkozik. A bizottság meg van győződve arról, hogy a kompromisszumos szöveg az célkitűzéseknek megfelel, elismerjük, hogy nem minden kérdéssel foglalkoztunk azon a szinten, amire mi eredetileg javaslatot tettünk. Egyes kérdések ezek közül a stratégiákkal, a bejelentéssel, a finanszírozással függnek össze, illetve a delegált és, és megvalósításon alapuló jogszabályokkal kapcsolatos mandátumokat illetik. Két nyilatkozatot fogunk majd tenni és ezek a jegyzőkönyvbe is bekerülnek. A bizottság ennek ellenére üdvözli a kompromisszumos szöveget, ez ugyanis eszközt jelent a tagállamok számára, hogy központi szerepet játszanak azon nemzetközi erőfeszítésekben, hogy elérjük az éghajlat változással kapcsolatos célokat, a felmelegedés kapcsolatos célokat, és meg tudjunk felelni az EU kötelezettségvállalásainak. Jövő évben eh, teljes körűen fogjuk tájékoztatni a parlamentet az MMR figyelembevételéről, illetve egy új együttdöntési eljárás eh, javaslata is eh, napirenden fog szerepelni. Mi maximálisan támogatjuk mindkét javaslatot, mindkét jelentést, hiszen ezek komoly előrelépést jelentenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Hölgyeim és uraim, nagy késésben vagyunk ma este, úgyhogy nagyon kérek mindenkit, hogy tartsa be rendelkezésére álló hozzászólási időt. Bestlund asszony következik a Fejlesztési Bizottság nevében egy percben. Köszönöm a szót. Nagyon fontos, hogy rendelkezzünk egy megfelelő alappal az éghajlatváltozás vonatkozásában hozott döntésekhez minden szinten. Mint előadója a szakbizottságunknak, úgy gondolom, hogy nagyon jó, a döntés, hiszen láthatjuk, hogy az egyes tagállamok ezen a területen milyen erőfeszítéseket tettek ezen a téren. A kollégáimhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk egy csomó tényen. Sajnálom, hogy bizonyos kritikákra nem tudtunk reagálni más ipari országok részéről. Reméljük, hogy ezt a jövőben ki tudjuk javítani, és az éghajlat terén is tehetünk valamit a szegénység elleni harcban a szegény országokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hacsiker Geo kollega. Nincs itt, ezért eh, mikor lenyek kollégája szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kétségtelenül az Európai Unió az egyik vezetője, éllovasa a klímaváltozás elleni harcnak Viszont gyakran felmerül a kérdés, hogy eléggé ambiciózusak vagyunk-e, vagy nem vagyunk-e egyedül. Az ENSZ klímaváltozással kapcsolatos egyezmény, illetve a kiotói jegyzőkönyv bizonyos intézkedések elfogadását tette lehetővé, például a LULU CF szektorban. Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus projektet adott közre, amely bizonyos számítási szabályokat is tartalmaz, illetve itt el kell majd fogadnunk elő vagy hamarabb intézkedéseket, de figyelembe kell venni az EU arányosságának elvét és a szabadsági tárgyalások, illetve a tagállamokkal folytatott tárgyalások során szeretném hangsúlyozni azt, hogy a LULU CF-nek nem szabad túlzott adminisztratív terhet helyeznie a gazdálkodókra vagy a tagállamokra. Nem szabad, hogy ez plusz kötelezettséget írjon elő. Örülök annak, hogy a dokumentum végső formája, végső verziója az már bizonyos aggályokra is választ adott Fontos az, hogy nem hagyták létre, jóvá a definíciókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az SND nevében. Ufskok asszony kap szót. Det som skadar klimatpolitiken Köszönöm a szót. Elnök úr, gyakorlatilag a probléma az, hogy a tagállamok, de az EU-n kívüli országok sem egyformán tesznek meg mindent érdeki, annak érdekében, hogy segítsük az éghajlatváltozási kérdést. Megfelelő értesülésekre van szükség, tényekre és eredményekre a különböző intézkedéseknek következtében. Eddig nem igazán volt egyszerű az eredményeket összehasonlítani, úgyhogy ami a javaslatunkat illeti, az ellenőrzés, a felügyelet, az üvegházhatást okozó gázok terén nem elegendő. További javaslatokra, intézkedésekre van szükség a tagállamok részéről, a politikák, energiapolitika terén, hogy a felügyeletet biztosíthassuk, és hogy a megújuló energiákra is koncentrálhassunk. Azt gondolom, ez jó dolog, néha bár túlságosan egyszerű talán, de nem szabad babérjainkon ülve maradnunk, tennünk kell valamit, és remélem, hogy ez így is lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szobló úr kék kártyát mutatott fel, elfogadja a kérdést? Igen, egy kérdésem lenne. Maximális tisztelettel, ami a székhajlatváltozást illeti, szeretném megkérdezni a szocialista frakció képviselőjét, hogy nem lát-e okozati összefüggést A között, hogy az EU az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság mellett teszi le a voksot, ugyanakkor viszont a munkanélküliség növekszik, hiszen egyre több gyár helyezi az EU-n kívülre a gyártását, ahol nincsenek olyan szigorú CO2 kibocsátási szabályok, például Ázsiában. És ezzel az EU veszít. Tehát ön, mint szocialista nem tartja ezt az összefüggést fontosnak. A klímavita itt a központi kérdés, az éghajlatváltozás. És arra kell vigyáznunk, arra kell odafigyelnünk, hogy itt egy globális felelősséget kell vállalnunk, és ennek része az is, hogy ne vándoroljon ki a munkaerő a környezetvédelem nagyon fontos. Az éghajlat kérdését én itt eh, a versenyképesség részének tekintem, és csak akkor lehetünk versenyképesek, ha az éghajlat eh, területén is eh, jól teljesítünk. A liberális frakció nevében Skilakakis úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ezek a jelentések szakmai jellegű anyagok, és szerintem nagyon jó kompromisszum született mindkét esetben. Ugyanakkor fontos, hogy politikai kérdéseket is felvessünk, ami a nagyobb hatékonyságot és a szakpolitikák áttekinthetőségét illeti. Fokozni kell az átláthatóságot és a hatékonyságot mindenféleképpen. A kibocsátás kereskedelmi rendszer kapcsán sajnos igen súlyos botrányok is előadódtak, például a CDM. Ön, mint biztos asszony, nagyon keményen küzdött, és ebben a parlament támogatását is érdez, élvezte, és több milliót, hanem milliárdokat takarítottunk meg az európai polgárok javára, itt olyan spekulációkról volt szó, amelyek keretében jogokat több százszoros áron értékesítettek a vételárhoz képest. Tehát sokkal hatékonyabbnak kell lennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a hasonló botrányok kialakulását, aminek igen súlyos költségkihatásai voltak, és Kína komoly piaci részesedést tudott ennek következtében megszerezni, szemben az általunk éveken át nyújtott támogatásokkal. Tehát én támogatom a LULUCEF-fel kapcsolatos elképzelést, meg kell néznünk, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, oda kell figyelnünk, és mindenféleképpen el kell követnünk mindent az átláthatóság érdekében ezekben az ágazatokban, ugyanis ez túlságosan fontos ahhoz, hogy pusztán csak a szavak szintjén beszéljünk a dolgokról. Köszönöm a zöldekből be Hassi asszony az. Kétos raportőr. Kedves kollégák! Köszönet az előadóknak, kiváló munkát végeztek. Világszerte a kibocsátott gázok egy ötödét a, land, a földhasználat megváltozása és egyéb tevékenységek okozzák, amelyek az erdészethez kapcsolódnak. Ezek csökkentése lenne a legolcsóbb megoldás, hogy védjük a bolygót, és nagyon sok védelmi hagyományos megoldás lehet, de hát ellentmondásosak a gyakorlatok, beleértve saját hazámat is. De ha nem használjuk fel ezeket a lehetőségeket, és nem tisztességesen bánunk a kibocsátásokkal, nem tudunk előrelépni. Finnországban meg, megoldást kell találnunk például a kivágott fákra, illetve a különböző tőzegégetésre. Köszönöm szépen. Masztálka úré a szó egy percben, a GUE nevében. Köszönöm elnök úr a szót. Kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, nagyon jó munkát végzett, és nagy örömmel vettem részt ebben a munkában, mindazokkal, akik próbáltak kompromisszumot elérni a három oldalú egyeztetések során. Nem csak környezetvédelmi, hanem szociális aspektusai is vannak ennek a kérdésnek. A szénkibocsátások elszámolása az erdészeti tevékenység során a közel eddig nem került figyelembevételre. Nagyon fontos azonban, mert új munkahelyeket is teremthet. Azonban a különböző erdészeti kultúrákat, az, az erdőgazdálkodást negatívan is befolyásolhatja, és a monokultúrákat is befolyásolhatja erdeinkben. Köszönöm. Richard Zéba. Richard Zéber következik Ausztriából két percre. Köszönöm szépen elnök úr, gratulálok a kitűnő német tudásához. Üdvözlöm ezt a megállapodást, amelyről remélhetőleg holnap szavazni fogunk. Alapvetően el kell mondjam azt, hogy nagyon fontos a klímapolitika kapcsán, hogy minden szektor terhét egyetesen osztuk el, és ezért a LULU-CF szektort is be kell ebbe vonni, és sikerült ebbe megállapodni, közös standardokat mm, állapítottunk itt meg, amelyek a kiotói jegyzőkönyvből fakadnak. Nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy a klímapolitikával még a kezdetek kezdetén állunk, és nagyon fontos az, hogy azok a döntések, amiket meghozzunk, azokat tényleg be is tartsuk, meg kell vizsgálni, hogy hogyan hatnak ezek az intézkedések. Itt nem túlságosan egyszerű a helyzet ebben a szektorban, hiszen az adat alapok nem igazán egyértelműek. Ezekből az adatokból kell levonni majd a végkövetkezetés. Ezért nagyon fontos az, hogy jó intézkedéseket hozzunk. Tény az, hogy Európának éllovas szerepe van a klímapolitika területén, az is nagyon fontos, ez is tény az, hogy a világ többi részén nagyobb az üvegházi gázok kibocsátása, de tesznek is valamit intéz, inté, nemzetközi szempontból kell megvizsgálni azt, hogy mi a célra a vezető annak érdekében, hogy a 2050-es célunkat el tudjuk érni üvegházi kibocsátás, illetve a hőmérséklet szempontjából. Óvatosan kell eljárnunk, és nem pedig ide-oda kell ugrálnunk, mert különben nem tudjuk majd felmérni azt, hogy a döntésének milyen, milyen hatása lesz. Két döntést kellett meghozni, de nagyon fontos az, hogy ne ide-oda ugráljon. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Krista Klásznak két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! sokat vitatkozhatunk arról, milyen helyes út a klímavita kapcsán, ezt, ezt is tesszük, egyetértek ezzel a kompromisszummal, de csak azért, mert egyre inkább lassul a tempó. A tempó. A, a lulucf tartoznak bele a mezők, a termőföldek, és a LULUCF kapcsán pedig az, hogy már most nemzeti terveket kérnek, ez túlságosan eltúlzott volt. 2017-ben lesz szó az új nemzetközi klímamegállapodásról, és nem jó az, hogyha mi most egy külön utat járunk, arra kell törekedni, hogy nemzetközi szinten sokkal objektívabb számítási megállapodásokat találjunk. Ugyanik kell arra, hogy nehogy egy bürokráciai monstrumot hozzunk létre, ami önjáróvá válik, és majd újabb és újabb standardokat ír elő, ami nem tudunk majd visszalépni. A, annak érdekében a talaj és az atmoszféra közötti széndiokszid kiadást, leadást megvizsgáljuk, ehhez nem vették figyelembe azt, hogy a mezőgazdaság ehhez mit tesz hozzá. A mezőgazdaságnak többfajta funkciója van, közvetve és közvetlenül járul hozzá a növekvő népesség élelmiszer ellátásához, és nagyon fontos szektor gazdasági szociális fejlődés szempontjából is. Hogyha még sokkal több terhet kívánunk róni a gazdálkodókra, akkor elfelejtjük azt, hogy a kis világ minden részén a kis gazdálkodók gyakran nem képesek arra, hogy ezeket a szemtásokat alkalmazzák, és tőlük is követelni kell ezen modellek betartását. Ez azt jelenti, hogy sokan felhagynak majd a gazdálkodással, és egyre nagyobb lesz majd a verseny a földterület érdekében. A kérdés az, hogy szeretnénk -e ezt. És akkor most Boguslav Szonik kolléga egy percben. Kétségtelenül összehangolt jelentéstételi és elszámolási módszerekre van szükség az üvegházhatású gázok tekintetében. Ugyanakkor a jogi kereteket kiegyensúlyozottan kell kialakítani. Egy ilyen rendelet kapcsán, amikor erről döntöttünk, figyelembe kellett vennünk a tagállamok eltérő helyzetét, illetve a tagállamok különböző nemzetközi vállalásait az UNFCCC keretében. El kell kerülni a kettős jelentéstételt, illetve az administratív költségek növekedését. Előtérbe kell állítanunk az arányosságot és a koherenciát, figyelembe véve a tagállamok feltételrendszerét, illetve a nemzetközi egyezményt. Nagyon fontos, hogy az erdők fogalom meghatározását pontosítsuk. Önök félbeszakította. Most a Catch Eye következik. Jordan asszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a mechanizmus mindenféleképpen szükséges. Harmonizációra van szükség. Egy ilyen összehangolt rendszer ugyanis csökkentheti a gazdaságokra nehezedő terhet. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, nehogy nemzeti szinten növekedjen az administratív teher. A tagállamok számára nagyon fontos, hogy megtakarítsanak és amennyire lehetséges, további forrásokat kell biztosítani az éghajlatváltozással szembeni fellépésre. Éppen ezért egyetértek, hogy az ilyen forrásokat célzottan kell alkalmaznunk, és többre van szükség, mint 50 százalék, és nem csak a fejlődő országokra kell gondolnunk, ha ugyanis erre a célra szánunk több forrást, akkor csak a káoszt növeljük, ugyanis a tagállamokat esetleg más érdekek fogják vezérelni. Bakíria Miroslav Mikolásik. Miroslav Mikolásik a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos asszony, kedves kollégák, Üdvözlöm ezt a mechanizmust, amelyel monitorozható és jelenthető a szüvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Nyilván így tovább kell tiszteletben tartani azokat a szabályokat, amelyeknek célja a kibocsátások csökkentése ez nem csak a kiotói jegyzőkönyv célja, hanem az Európai Unióé is, nevezetesen továbbvédeni a környezetet. Külön üdvözlöm a tengeri közlekedés kibocsátásának csökkentését, hiszen a jövőben erre a területre még inkább oda kell figyelni. Átlátható monitorozásra van szükség, amelynek segítségével a különböző tagállami adatok összehasonlíthatóak lesznek. Így konkrét intézkedésekre lesz lehetőség a kibocsátások csökkentése céljából. Köszönöm szépen! Robácsik úr, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Az éghajlatpolitika politika kulcsfontosságú terület a gazdaság fejlesztése céljából az EU-ban. A távol kelettel szemben csak így tudunk versenyképesek lenni, hiszen itt a, a dömping, a szociális védelem hiánya miatt előnyt élveznek a gazdaságok. Az Európai Unió már nem versenyképes. Úgyhogy a versenyképesség kapcsolódik az energia árakhoz. Az amerikai Egyesült Államok a távol-keleti országokkal szemben versenyképessé vált hála a palagáznak. Azonban irracionális feltételeket nem szabhatunk az országokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm. Ferrere úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nem értünk egyet a piac alapú megközelítéssel az EU részéről, ami az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását illeti. Ebben ellentmondások és korlátok is találhatók láthatjuk, hogy eddig hogy működött mindez. A szén készletek vonatkozásában fontos a jelentés, ez nem torzított semmit. Úgy gondoljuk, hogy tudnunk kell, hogy mennyi a kibocsátás, és milyen mennyiségben tároljuk a szint a talajban. Ennek megőrzése, illetve monitorozása, az anyagok talajban ö, tartása rendkívül fontos. Nemzetközi kutatása van szükség ezen a téren, amely jelentősen hozzájárulhatna itteni tudásunk hiányosságainak kiküszöböléséhez. Köszönöm szépen, Peseszke asszony. Köszönöm elnök úr a szót. A kibocsátások csökkentése egyik legalapvetőbb célunk. Az MMR-nek köszönhetően rendszeresen sikerül ezen gázok ellenőrzése és eltávolítása. Üdvözöljük a bizottság javaslatát ezen mechanizmusok javítása céljából. Egyre jobb eszközökre van ugyanis szükségünk az éghajlatváltozás miatt. Románia hat éve vesz részt a kibocsátás kereskedelmi rendszerben. És jelentős lépéseket tett a kitűzött célok elérését illetően, nevezetesen 20%-os csökkentés 2020-ig. Köszönöm szépen!

A bizottság nevében pedig Hidegát biztos asszonynak szól, adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Rövid leszek, mert annyira jó volt hallani azt, hogy milyen széles körű támogatásra lelt ez a két javaslat. Az ismereteink javítását illetően száz százalékban egyetértek önnel, ezért olyan fontos az, hogy most már próbáljuk meg elszámolni az ilyen jellegű kibocsátásokat, a LULOCF-et. Ha már ismerjük ezeket, a következő lépés ezek hatásának csökkentése. Úgyhogy ezért ennyire egységes ez az elképzelés, ez tehát az első lépés, ami nagyon fontos, Hát a következő természetesen az, hogy az emberek többet szeretnének róla tudni. Úgyhogy a kettő összekapcsolódik egymással. Köszönöm, ez nagyon jó elképzelés volt, és köszönöm, hogy támogatják ezt. A másik megjegyzésem pedig az lenne, néha, amikor a nemzetközi konferenciákon ülünk, és ugye azon gondolkodunk, hogy mi lesz az eredményük, nagyon konkrét példa ez erre. Olyan 15 hónappal ezelőtt Darbenben ezzel foglalkoztunk, és aztán bekerül egy nemzetközi megállapodás és szövegbe. Most pedig az EU-ban készek vagyunk arra, hogy törvényt alkossunk belőle. Végrehajtottuk, és most már tessék, a valós életben is alkalmazhatjuk. És nem csak, hogy alkalmazhatjuk mi, másoknak is be kell ezt tartaniuk. Úgyhogy ez csak egy példája annak, hogy Ugyan lassúak a tárgyalások, de néha azért csak eredményesek, és tényleg ö, javítanak a helyzeten a valós életben. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki foglalkozott ezzel a témával, és persze nagyon remélem, hogy holnap e is ilyen erőteljesen szól majd a parlament, mint ahogyan ez ma elhangzott. Köszönöm szépen! Arsenis úr a következő hozzászóló, kettő percen parancsoljon. Just some facts for colleagues to... Szeretnék néhány tényről beszélni, csak hogy tudják a kollégák, hogy miről szavazunk uh, holnap. A LULUCF tevékenységek megtakarítást jelentenek az EU tagállamok számára, hogyha előre lépünk, vagyis hogyha beleszámoljuk a LULUCF tevékenységeket a, te- a kibocsátásainkba, akkor ez pozitívan fog kihatni a tagállamokra. Tehát a mi érdekünkben áll az, hogy ugyanazokat mérjük, és pontosan erre kívánunk rámutatni ezzel a jogalkotással. Nem adunk plusz terhet a gazdálkodókra, ez egyértelmű, ez egy makrostatisztikai gyakorlat. Ahogy a bizottság is elmondta, 2020 után kötelező jellegű lesz a mezőgazdasági tevékenységek beszámolása, de mi történik 2013 és 2020 között? Előkészítés van és kötelező beszámolás is. Minden egyes évben 2013-tól kezdve 2020-ig a tagállamoknak be kell jelenteniük a kibocsátási becsléseiket a mezőgazdasági kibocsátások kapcsán. Ezen periódus végén be kell jelenteniük a végső becslésüket, minden periódus végén, tehát 2013 és 2020 között. Tehát 2020 végére tudni fogjuk a pontos adatokat 2013 és 2020 között. Ez nagyon fontos lépés előre, azt követően, amiről Durbanben is döntöttünk, és úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy mindkét jelentéssel az Európai Unió megmutatta azt, hogy konkrét módon gondolkodik a klímaváltozás megállításáról. Eichhout úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy leizerhatjuk itt a vitát, egyértelműen kimondva azt, hogy ahogy a biztos azt is elmondta, hogy kis lépésről van szó, tehát kis lépést teszünk annak irányába, hogy, hogy beszámoljuk a tevékenységeket, a mezőgazdasági tevékenységeket is. Hallhattuk azt is itt, hogy óvatosan kell lépésenként előre mozdulni, és mindig megdöbbent az az, hogy mi itt az Európai Parlamentben állandóan félelemmel tekintünk a klímapolitikára. Európa kevés dologban lovas, de úgy gondolom, hogy ezen a területen mindenképpen a jövőben is élvasnak kell lennünk. Idősödő kontinens vagyunk, függünk az importtól a nyersanyagok kapcsán, a gazdaságaink nem annyira nőnek, összehasonlítva Brazíliával vagy Kínával, a munkaköltségeink még mindig magasak. Ezek a nagy okai annak is, hogy magasak az elektromos áram árai is. Hogyha valaki azt mondja, hogy hátradőlhetünk, mert félünk a világ többi részétől, akkor saját magunknak ártunk, hiszen az innováció a legfontosabb, az innováció a tiszta gazdaság irányába, és a kutatások mindig azt mutatják, hogyha 2020 után még 30%-kal csökkentjük a kibocsátásokat, akkor 6 millió plusz munkáját tudnánk teremteni. Tehát ez itt a plusz ö, ö, hozzáadott érték. Nem szabad hátradőlnünk, meg kell tenni ezt a lépést, ez csak egy kis lépés, de az innovatív és az európai innovatív ö, út az, amit járnia kell Európának és ennek a parlamentnek. Köszönöm szépen! A vitát lezárom, és holnap fél 12-kor kerül sor a szavazásra. És akkor a